morgon och varmt välkomna till... Jó reggelt kívánok mindenkinek! Folytatjuk a szakbizottság ülését. Már is egy 11-es napi rendi ponttal kezdjük a munkát. És itt eszmecserét folytatunk le. A delegációnk Varsóban történt utazásáról május 16-18-a között. A résztvevők Én nem, én nem vettem részt, de több kollégánk részt vett, részt vettek a delegációban, Tarabella asszony, illetve a német tolmos rosszul értettem. Tehát én is ott voltam, mondta az elnök asszony. Találkoztunk a civil társadalom képviselőivel. Nagyon különböző társadalmi rétegeket képviselő emberekkel. És talán egy picikét csalódottság arra adott okot, hogy nem tudott annyi civil szervezet eljönni, mint amennyit meghívtunk. De többek között a nők terhére elkövetett erőszakos cselekményekről beszéltünk, illetve arról cseréltünk eszmét, hogyan lehet az erőszakos cselekmények áldozatait segíteni, a reproduktív kérdések, a reprodukció kérdésével foglalkoztunk. Nők helyzet a munkaerőpiacon, a bérkérdések, egy szabad szóval egy sor kérdés volt a palettán, utána pedig a női kongresszussal találkoztunk. Ez egy olyan szervezet, amely 200 tagot számlál. Ez a legnagyobb nem politikai szervezete a civil társadalomnak Lengyelországban, és ők mindenfajta egyenjogosítási kérdéssel foglalkoznak. kongresszusban különböző képviselők vesznek jelen, miniszterek, kulturális személyiségek, a politikai palettát képviselő, minden színezetet képviselő politikusok. Nagyon jó ülés volt ez. Közösen ezzel a szervezettel, Különös tekintettel eszmét cseréltünk a kvóták kérdéséről, illetve az új törvényhelyzetről Lengyelországban, amely a <clears throat> választásoknál a kvóta szabályozást irányozza elő. A választási listákon a jelöltek között 35 a jelölteknek nő kell, hogy legyen, illetve a másik nemből 35%-nak kell lennie, tehát ha nők vannak többségben, akkor férfiaknak 35%-kal kell képviseltetniük magukat. Szeptember 17-18-án a női kongresszus ülésezik Varsóba, és meg is hívtak ide bennünket. Azután találkoztunk a egyenjogosítási miniszterasszonynal, akivel tegnap eszmét tudtunk cserélni itt a szakbizottságban is, a bérek közötti különbség volt az egyik kérdés, melyet megvitattunk. Az új antidiszkriminációs törvény, amelyet 2010-ben fogadtak el Lengyelországban. A nem tipikus sztereotípiákról cseréltünk eszmét. Másnap pedig a munkaerőpiaci és szociálpolitikai államtitkárral találkoztunk és cseréltünk eszmét, és ő informált bennünket a soros elnökség programjáról, prioritásairól. Hosszú eszmecserét folytattunk többek között az anyasági szabadságra vonatkozó irányelvről, illetve arról, hogy a lengyelek ezt hogyan ültették be, beszéltünk a gyermekgondozásról, a nyugdíjrendszerről. És többek között az államtitkár arra is javaslatot tett, hogy találkozunk a jövőben is, és vitassuk meg, hogy az anyasági szabadság irányelv kérdésében hogyan, merre lépjünk tovább. Hiszen a lengyel tanácselnökség folytatta a mások által elkezdett munkát. Találkoztunk egy sor képviselővel a lengyel parlamentben, velük is eszmét cseréltünk, és a lengyel parlament képviselőivel is találkoztunk, illetve a különböző szakbizottságok képviselőivel eszmét cserélhettünk. Végezetül pedig az EU-val foglalkozó szakbizottságok tagjaival találkoztunk a parlamentben. Nos, a delegációs út után pedig mi is információs találkozót tartottunk. Ezek volt, ez volt itt most a rövid beszámoló delegációs útunkról Lengyelországban, amelyet meg szerettem volna önökkel osztani. Kérdezem a többi résztvevőt, hogy hozzá akarnak-e szólni, be, ki akarják -e egészíteni mindazt, amit elmondtam a Lengyelország utazásról. Illetve van-e, van-e bárkinek kérdése? Nos, ha nincs, akkor ezt a napirendi pontot letudtuk, és tovább is lépünk a napirendben. És tovább lépünk a 13-as pont taglalására. A parlament állásfoglalása a tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről valamennyi szakasz. Matéra asszony a vélemény előadója. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy a szakbizottság a bizottság költségvetési tervezetéről május 25-i ülésén mm, fejtette ki véleményét, véleményünket tovább juttattuk a Költségvetési Szakbizottsághoz, amely aztán a parlament állásfoglalásába integrálta a véleményünket, és azaz abban a mandátumban, amely a 2013-ig terjedő költségvetésre szólt. Most a következő fázisban jutottunk el. Most a konkrét számadatokról, címekről, sorokról kell vitán, vitáznunk a költségvetési tervben. Természetesen az Esélyegyenlőségi Intézet és a DAFNE jelentik a legfontosabb költségvetési tételeket számunkra. Ezen felül pedig hat pilot projekt is működik. Most pedig megadom Matár asszonynak a szót, hogy beszámoljon erről a javaslatról, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A FAM jelentést vője vagyok a 2012-es költségvetés kapcsán, és éppen ezért a tanácstól kapott feedbackről szeretnék néhány szót szólni. Ahogyan ön már mondtam, elnök asszony, sajnos komoly csökkenéseket éltünk meg a 2011-es költségvetéssel összevetve az esélyegyenlőségi politikák tekintetében. Ezeken végig szeretnék menni, hogy lássam, láttassam. Ami a Vilniuszi Esélyegyenlőségi Intézetet illeti, a bizottság és a tanács 1 millió eurós csökkentést irányzott elő a költségvetésben. Nos, ez az intézet működését veszélyezteti, sok fontos kutatási projekt végrehajtását veszélyezteti, amely projektek a soros elnökségek munkáját támogatják. Valamint a tagállami esélyegyenlőségi hatóságok munkáját. Ami pedig az alapjogok és az uniós program, uniós állampolgárság kérdését illeti, itt a DAFNE programban enyhén, de 300 ezer euróval növelték a költségvetést. Ez ugye a házon belül, családon belüli erőszak elleni program. Mind a bizottság, mind a tanács arra tesznek javaslatot, hogy összesen két és fél milliós kötelezettséget írjanak, két és fél milliós kötelezettség szabaduljanak meg a következő költségvetés évben, tehát ennyivel csökkentsék a költségvetést, ugyanakkor én azt tartom fontos, nak, hogy a DAFNE program költségvetése ne csökkenjen, hiszen a nők 20-25%-a ne fedledjük. Egyszer, vagy akár többször is a családon erőszak áldozatai váltak, és az erőszakot részben a házon belül, családon belül követik el. Tehát ilyen módon elfogadhatatlan, hogy csökkentsük, ilyen drámai módon csökkentsük a költségvetést abban a programban, amely az egyes tagállamokban igen nagy hatást ért el. Nagyon fájónak tartottam ezt a csökkentést. Ami a Progress programot illeti, és a tanács, itt is a költségvetés csökkentésére tesz javaslatot, 540 ezer eurós csökkentést irányoz elő a 2011-es költségvetéssel összehasonlítva. Én az eredeti bizottsági javaslatot támogatom, hogy 2,847 eh, millió eh, eurót irányoztak elő Progress program számára. Ez a foglalkoztatás, illetve a munkavilágába való integráció és a reintegrációt szolgálja. Tehát úgy gondolom, hogy eh, ezeket a összegeket nem lehet csökkenteni. Tehát nem két milliárd, hanem két millió 847 ezer az összeg, mondja a felszólaló. Tehát két millió 847 ezer. Nos, a Költségvetési Szakbizottság tagjaként azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy csökkenések tanúi vagyunk, de ez elkerülhetetlen volt, hiszen az európai szakpolitikák minden területén csökkentik a költségvetést. A mezőgazdaság és az energia területén jelentős volt a csökkenés, és mi nőjogi és esélyegyenlőségi szakbizottságként több támogatást szerettünk volna elérni. De ez a takarékosság költségvetésének felel meg, amelyet mindenkire, az egész Európai Unióra kötelezően írtak elő. Reméljük, hogy a gazdaság lábra áll, kikerül a gazdasági válságból, és éppen ezért ezeket az oly fontos programokat, melyek a mi szakbizottságunk számára is olyan fontosak, meg tudjuk majd valósítani. Köszönöm szépen! Mater asszony, Bauer asszony parancsoljon. I would like to ask one... Egy kérdésem volna. Múlt évben foglalkoztam a DAFNE programmal, és jól emlékszem, hogy sikerült elérnünk a DAFNE költségvetésének növelését. A fő probléma a DAFNE-val abban rejlik, hogy van ugye egy összeg, nem emlékszem pontosan az összegre, 7 évre előirányozva, és ha az egyik évben növeljük a költségvetést, az azt jelenti, hogy a következő évben csökkennie kell. Azt hiszem, hogy így van. És kérdezem éppen ezért, hogy most a DAFNE keretköltségvetésével hányadál állunk. Jól gondolom, amit gondolok. És hogy tudjuk-e, hogy az elkövetkező két évben lesz-e pénzünk, amit elköltsünk a Dafnéban. Hiszen úgy gondolom, hogy ezen a területen azáltal, hogy az Európa Tanács egy megfelelő egyezményt fogadott el, illetve magát egy kampányt is hirdetett a bizottság, egyszerűen több pénzre lesz szükségünk jövőre, mint ahogy a korábbi évek, mint amennyivel a korábbi években rendelkeztünk. Köszönöm Bauer Editnek, és Nikolaj asszony kapja maga szót, parancsoljon. Csak egy kis észrevételem volna a Esélyegyenlőségi Intézet költségvetése kapcsán úgy gondolom, hogy ki kell mondanunk, hogy nagy harcot folytattunk, hogy ez az intézmény létrejöjjön, a költségvetés csökkentése pedig nem valami jó jel. A nemek közötti esélyegyenlőség, illetve a gender kérdésének napirenden tartása tekintetében. Tehát minnyáján azért kell, hogy küzdjünk, hogy ennek az intézménynek a költségvetését legalábbis fenntartsuk. Köszönöm, Nikolaj asszony! Tarabella úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Egyetértek Nikolaj asszonyjal. Azt szokták nekünk mondani, hogy a költségvetés jó volt, de nem lehet, hogy nem jól figyeltem. Amikor Vilniusba utaztunk, akkor azt mondták, hogy a költségvetés növelését tartják szükségesnek, hiszen ideig a litván kormány volt, aki a bért fizette, ám hogyha egy jobb épületbe költöznek át, jobb állapotban lévő épületbe költöznek át, és ez az EU delegációjának szomszédságában lesz, akkor egész egyszerűen a költségvetéseket növelni kell, hiszen maguknak kell majd fizetniük a bért, azt hiszem, hogy tehát a költségvetés csökkentése abszurd, és harcolnunk kell az ügyért. Mi többet, nem csak, hogy csökkenteni nem szabad a költségvetésüket, hanem növelni kell az esélyegyelőségi intézet költségvetését, hiszen a bért se fogja tudni kifizetni. Köszönöm Tarabella úr és uh, Gurmai asszony kapszót. Köszönöm szépen. Egyetértek minnyájukkal, hogy a pénzügyi krízis nagy um, nehézséget okoz nem csak az eredeti gazdasági sok miatt, hanem az ebből következő takarékossági intézkedések okán is. De mindenkit arra szeretnék emlékeztetni, hogy az intézet, az Esélyegyenlőségi Intézet két vagy akár két és fél évvel később kezdte meg munkáját, mint ahogy ezt terveztük. Azaz tehát. E két és fél évben fennállt a költségvetése az intézménynek, és akkor ezt a pénzt más célokra használtuk fel. Ilyen módon jogosan érvelhetünk amellett, hogy az e, régi költségvetésüket minimum megtartsuk. Ez legyen a minimum cél, hiszen komolytalan dolog, hogy létrehozunk egy esélyegyenlőségi intézetet, mondván, hogy fontos politika területről van szó, majd pedig csökkentjük a költségvetését. Ez megengedhetetlen. Nem tudom, hogy Barbara esetleg a plenárisban nem tud benyújtani egy módosító indítványt, és harcoljunk ezért, mert ez elfogadhatatlan. Egy millió euró nem, nem tűpénz. Az első két pénz, két felkészítési évben egyetlen fillért, centet vagy pennit se költöttünk. Kérdezem, hogy mire fordítottuk akkor a költségvetési előrejelzetokat? de biztos vagyok benne, hogy nem az esélyegyenlőség növelésére. Tehát gondolkozunk azon, hogy hogyan tudunk itt fellépni, hiszen meg vagyok róla győződve, hogy a ház bal oldalán és jobb oldalán közös képünk van, és éppen ezért fontos, hogy a célból ne engedjünk. Köszönöm. Köszönöm, Gurmai asszony, majd Figurédó asszony kap szót. Brigáda, Köszönöm, elnök asszony. Én is eh, az Esélyegyelőségi Intézettel szeretném kezdeni, mert itt ugye először különböző nehézségek merültek fel, már eleve a, ahhoz az is problémás volt, hogy működésbe lépjen, elkezdje működését. Két év telt el. Aztán ugye további nehézségek merültek fel a teljes körű működésével kapcsolatban, és most meg csökkentik a költségvetést, úgyhogy a célkitűzéseit sokkal korlátozottabban tudja csak elérni. Igazából én nem is értem, hogy mi történik itt ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a bizottságunk egy nagyon határozott álláspontot kell, hogy kialakítson ebben a témában. Tehát egy kérdést kellene intézni az Európai Bizottsághoz, hogy megkérdezzük, mi is történik igazából, hogy indokolják meg az előirányzatok csökkentését, és természetesen nem csak az előirányzatokra vonatkozóan kell határozott álláspontot kialakítanunk, tehát akár egy kérdés, vagy bármilyen más anyag formájában úgy gondolom, hogy állást kell foglalnunk, mert elfogadhatatlan, ami történik. Ami pedig a többi fejezetet illeti, azt hiszem, hogy a szociális terület, illetve az esélyegyenlőség területe, ugye ott is csökkentik a költségvetést, ez ugye tudjuk, hogy mindig a nőket érinti hátrányosan, ezt alig ha kell hangsúlyozni, de az itt szereplő előirányzatok úgy tűnik, hogy nagyon is jelentősek, tehát ugye csökkentik az előirányzatokat az európai szociális alap esetében, vagy például az esélyegyenlőség területén. Ez elfogadhatatlan. Éppen ezért nem csak, hogy vissza kell állítanunk az eredeti szintet, hanem növelnünk kell az előirányzatokat, hiszen vannak országok, ahol a nők helyzete nagyon súlyos már. Például ugye a különböző nő jogi szervezetek részvételét elő kell mozdítanunk, a különböző szociális szervezetek egyre komolyabb nehézségekkel szembesülnek, hiszen 15-20 százalékos társfinanszírozást kell biztosítaniuk a projektekhez, tehát hangsúlyoznunk kell azt is, hogy az ő társfinanszírozási rátájukat mindenképpen csökkentenünk kell. További előirányzatokra van szükség ahhoz, hogy könnyebben felhasználhassuk ezen rendelkezésre álló összegeket. Éppen ezért ezt hangsúlyozni nagyon fontos, és azt sem értem igazából, hogy a Progress programmal mi történik. Szeretném tudni, hogy kaphatunk erre valamilyen fajta magyarázatot. Nem tudom, hogy a bizottságtól van-e itt valaki, aki további tájékoztatást tudna adni, vagy az előadónak van-e információ ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Stort tack Mrs Figueredo, och då lämnar jag ordet till Mrs Bauer. Varsågod. Thank you. Köszönöm, és elnézést kérek, hogy még egyszer szólok. Vannak bizonyos preferenciáink, és úgy gondolom, hogy az esélyegyenlőségi intézet helyzete nagyon is súlyos. Ugyanis nincs egy konkrét számú személyzetük, azt tervezik, hogy még hat embert alkalmaznak jövőre, és ami ugye elhangzott, az az, hogy decembertől kezdve a bérleti díjat ők fizetik, még akkor is, hogyha ugyanabban az épületben maradnak. Tehát ez a bérleti díj, ez nem egy kis összeg, úgyhogy ahelyett, hogy növeljük a támogatásukat, azt tapasztaljuk, hogy csökken a rendelkezésükre álló összeg, és ezen megszorító intézkedések az Esélyegyenlőség Intézet vonatkozásában azt hiszem, hogy ez az intézet így nem lesz képes fennmaradni. Tehát az a benyomásom, hogy kellene konzultálnunk az igazgatóval a jelenlegi helyzetről. és a bizottságnak is be kellene avatkoznia, mert azt hiszem, hogy ez a helyzet nagyon is súlyos. Van, tack, Mrs. Bauer. Jag delar helt uppfattningen att det är... Köszönöm szépen, Bauer asszony, teljes mértékben egyetértek. Valóban ez egy nagyon súlyos helyzet. És a Nőjogi Bizottságnak természetesen lépnie kell a e tekintetben. Nem tudom, hogy itt van-e valaki a bizottságtól, aki tájékoztatna bennünket. Úgy tűnik, hogy nem. Úgyhogy akkor azt annyit mondanék, hogy valóban elfogadhatatlan, elfogadhatatlan az, hogy senki nincs itt a bizottságtól, aki reagálni tudna az elhangzottakra, tehát abból indulunk ki, hogy a bizottság majd a következő ülésünkön talán jelen lesz, és akkor megvitathatjuk ezen kérdéseket, úgyhogy most akkor visszaadnám a szót az előadónak, Matéra asszonynak. Láthatjuk, hogy az összes képviselőcsoport támogatást nyújt, tehát folytatni kell a közös munkát, hogy a függőbe levő kérdéseket még megoldjuk az esélyegyenlőség területén és a költségvetés vonatkozásában. Köszönöm szépen, elnök asszony. A különböző elhangzott kéréseket figyelembe fogom venni, tekintettel arra, hogy a bizottság távolléte itt elég aggasztó. Azt kell mondjam, hogy valóban ez tiszteletlenség a bizottság részéről. Ugye a költségvetésről szóló jelentés előadójaként Természetesen az összes elhangzott kérdést és felvetést a különböző képviselőcsoportok részéről továbbítani fogom, de hangsúlyozom, hogy a bizottság távolléteit teljesen elfogadhatatlan. Egy millió eurós kurtításról van szó, ami egy nagyon jelentős csökkenés, ha figyelembe vesszük azt is, amit a kollégák mondtak. Ugye Bauer asszony említette, hogy mennyire fontos az, hogy a béleti díjat meg kell fizessék, illetve a személyzettel kapcsolatos kiadásokat. Tehát nagyon sok költség hárul az intézetre. És ugye elfelejtettem még egy adatot megemlíteni a kollégák számára, ami szintén nagyon aggasztó, és amelyre oda kell figyelnünk. Vannak ugye különböző kísérleti projektek, amelyeket eh, szintén eh, csökkentettek, ez szintén elfogadhatatlan. Ez olyan, mintha egy rossz jegyet kapna az ember az iskolai bizonyítványában. Most az én stratégiám, az én tanácsom az lenne, hogyha egyetértenek velem, akkor a figyelmünket egy vagy két kísérleti projektre kellene összpontosítanunk, ezeket nyomatékosítanánk, megpróbálnánk visszaállítani őket, hogy hát, ha így elfogadják őket mert hangsúlyozom, ez olyan, mintha az ember egy elégtelen kapott volna az iskolai bizonyítványában. Nem tudom tehát, hogy milyen fajta mechanizmus húzódik meg az egésznek a hátterében, de tényleg ezt a bizottságot minden egyes kérésünkben megbüntették, elutasították a különböző kéréseinket. Ugye Gurmai azt kérdezte, hogy elő tudnánk-e terjeszteni valamilyen módosító indítványt. Igen, nos, módosító indítvány formájában fogjuk ezt a küzdelmet folytatni, és kitartunk amellett, amit szeretnénk elérni. Tehát szeretnék mindannyiukkal együttműködni, és Kész vagyok az elkövetkezendő napok során, vagy a közeljövőben, hogy megvitassuk ezen kérdéseket, majd hogyha a nyári szünetet követően folytatjuk a munkát. Talán a különböző képviselőcsoportok összeülhetnének, hogy megvitassuk, mit szeretnénk megfogalmazni, milyen módosító indítványokat akarunk kidolgozni, milyen kísérleti projekteket akarunk támogatni, mert azt hiszem, hogy mindenképpen ezt elő kell mozdítanunk. Köszönöm szépen. Matéra Szöngurmai asszony következik. az esélyegyenlőségért, a gender mainstreamingért, a biztos asszony ugye ezért vállalta el ezt a tárcát, tehát ki kellene tartanunk a célkitűzéseink mellett, és meg kellene hívnunk ide szeptemberbe, hogy megkérdezzük azt, hogy vajon miért nem küzd eléggé az esélyegyenlőségért. Tehát le kell szögeznünk, hogy felelősebben a témában. Egyetértek Edittel és másokkal is, hogyha csökkentjük a költségvetést, akkor gyakorlatilag végzünk az intézettel, mert pedig nem ez a szándékunk nyilván. A költségvetési megnyilvánlással úgy tűnik, hogy az a szándék, hogy megszűnjön ez az intézet, már pedig ez nem elfogadható. Papadopoulos asszony két szót. Igen, köszönöm. Csak hozzá szeretném tenni az elhangzottakhoz, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor Németország volt az EU soros elnöke, akkor megpróbálták keresztül vinni a gender budgeting elképzelését. A tagállamokkal megpróbálták keresztül vinni ezt az elképzelést, de itt azt hiszem, hogy itt most pontosan az a lényeg, hogy hogyan tudunk nyomást gyakorolni, amikor a költségvetési kérdésekről döntünk, hogy a gender budgeting a mi szakbizottságunk szempontjából megvalósuljon. Mert hogyha az EU nem tekinti ezt prioritásnak, és nem valósítja ezt meg a saját költségvetésében, akkor alig ha várhatja el a tagállamoktól, hogy ezt megtegyék. Tehát ez egy nagyon fontos prioritás, és úgy gondolom, hogy ezt kellene megcéloznunk hogyha a többi képviselőcsoport is persze egyetért ezzel. Tehát az én elképzelésem az lenne, hogy ez legyen a prioritás az EU költségvetése szempontjából. Ha ezt megvalósítjuk, akkor azt hiszem, hogy a többi célunkat is sokkal könnyebben elérjük. Köszönöm, Papadopoulos asszony. Én úgy gondolom, úgy látom, hogy egységesen látjuk ezt a kérdést, a kértségvetési témákat továbbra is meg kell vitatnunk, és feltételezem, hogy az előadó, Matéra asszony, egyetért ezzel. Ez egy nagyon fontos kérdéskör. Folytatni szeretnénk az elkezdett tevékenységeket, és nem akarjuk, hogy a helyzet tovább romoljon, hanem szeretnénk előrelépni, tehát nem szeretnénk egy rosszabb helyzetet a jelenleginél. Ami az ütemezést illeti, július 19 déli 12 óra a módosítások benyújtásának határideje, szavazni pedig augusztus 30-án fogunk itt a szakbizottságban. És csak összefoglásképpen azt mondhatom, hogy a kollégák úgy tűnik támogatják egyértelműen ezt az elképzelést, szeretnénk felvenni a kapcsolatot a bizottsággal, hogy jelezzük, elfogadhatatlan az, hogy nincsenek jelen az ilyen megbeszéléseken. Úgy gondolom, hogy ezt az összes képviselőcsoport így látja. Máté asszony. Igen, köszönöm. A következőt fogom tenni. Nem tudom, hogy Önök képviselik -e itt a képviselőcsoportjukat, de a szakbizottság ülését követően akkor konzultálhatunk. Ugye július 19-e a módosítások benyújtásának határideje, és akkor rögtön a nyári szünetet követően szavazunk. Számomra ez nem jelent problémát, az, hogyha a nyári szünet alatt dolgoznom kell. Persze a kollégáimról már nem tudom, hogy állíthatom-e ugyanezt, lehet, hogy ők nem fognak ennek, ennek nagyon örülni, de akkor talán az ülést követően egyeztethetünk, és mindent feljegyzek, és akkor talán még a határidő lejárta előtt tehetünk valamit, mert a nyári szünet után, augusztus 30-án, akkor ha szavaznunk kell, akkor fontos, hogy egységesen lépjünk fel, és egyértelműen lássuk, hogy milyen munka vár még ránk a továbbiakban, mert szeretném, hogy ha hatékonyak vagyunk. Tehát talán a szakbizottság ülés követően, még ha van néhány percük, akkor összeülhetnénk és egyeztethetnénk. Köszönöm szépen. Hallották akkor Matéra asszony javaslatát, és ha egyetértenek, akkor ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot, és visszatérünk majd még erre. Következik egy további vélemény megvitatása, amelynek témája a sport európai dimenziója. Ez a Kulturális Bizottság illetékességében tartozik, és Szenisin asszony az előadója ennek a véleménynek. És már most örülök annak, hogy akkor meghallgathatjuk az előadó prioritásait. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én voltam az illetékes ezen téma kidolgozásáért, ugye itt a nők szerepéről van szó a sportban, a Kulturális Bizottság az illetékes, annak a bizottságnak is tagja vagyok, tehát számos konferencián és találkozón részt vettem nőjogi szervezetek, sportszervezetek képviselőivel, Tanácskoztam a sportminisztériummal, a lengyel sportminisztérium illetékesével is, és tekintettel arra, hogy vannak bizonyos administratív korlátozások, korlátozások, csak a fő kitételeket fogalmaztam meg ebben a javaslatban. Nyitott vagyok az önök javaslatai és módosításai iránt. Először is szeretném felhívni a figyelmet a következő tényekre. A nők sportban való részvételéről van itt szó, és noha komoly előrelépés történt a tekintetben, a nők még mindig nem kellőképpen képviseltek a sport különböző területein. Éppen ezért arra ösztönzöm a bizottságot, illetve a tagállamokat, valamint az érdekelt feleket, hogy biztosítsák a nők szélesebb körű hozzáférését, részvételét a sportban fontos eh, a sportban való részvételüket előmozdítani. Egy nagyon fontos kérdés, ami felmerült itt a bizottságban, az eh, a sportszervezetek irányításában való részvétel. A statisztikák eh, könyörtelenek e tekintetben, hiszen a nők a sportszervezetek irányításában csak 11%-ban képviseltek, és vannak olyan sportszervezetek, ahol az igazgatóságban egyetlen nő sem tag. Ezen mindenképpen változtatnunk kell, és fontos, hogy a nők és a férfiak képviselete kiegyensúlyozott legyen a sport minden egyes szintjén. Felméréseknek megfelelően láthatjuk, hogy a tőzsdényedzett vállalatokban, az igazgatóságban a nők részvétele javít a vállalat teljesítményén, és ugyanez elmondható nyilván a sportban is, hiszen a nők másképpen látják a dolgokat. Tehát másfajta megközelítést alkalmaznak a nők és a férfiak. Az Európai Parlament 2003-as állásfoglalásában azt javasolta, hogy a nők aránya a sport eh, szervezetek igazgatóságában a 20% eh, körüli eh, arányt kell, hogy elérje. Ez azonban még nem vált valóra. És az a tervünk, hogy 2015-ig 30%-ra emelkedjen ez az arány, tehát még négy év áll rendelkezésünkre, hogy ezt a célt elérjük. Figyelembe véve azt, hogy milyen cseki előrelépés történt eddig, úgy gondolom, hogy a sportszervezetek igazgatóságában a nők részvételének előmozdítását továbbra is hangsúlyoznunk kell. Nagyon fontos például az oktatás. A testnevelés terén iránymutatásokra van szükségünk a nőkre vonatkozóan. A képzést az általános testneveléssel össze kell kapcsolnunk, és ezt a nemek szempontjából kell megközelítenünk, és lehetővé kell tennünk a női atléták számára, hogy karrierjüket összekapcsolják, illetve összhangba hozzák a magánélettel. Tanácsadást is biztosítanunk kell, hogy ismét vissza tudjanak lépni a munkaerőpiacra. Egy további kérdés, ami szintén fontos, az az egyenlő bérezés a sportteljesítményekért, hiszen óriási különbségek figyelhetők meg a férfiak és a nők között. a nők a nők szerepe a médiában szintén ide tartozik, és vannak pénzügyi vonatkozású kérdések is. Megpróbáltam felhívni a figyelmet az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztüli való támogatásra, illetve a szociális alapból való finanszírozásra. Remélem, hogy a bizottság új kezdeményezéseket dolgoz ki a tekintetben, beleértve egy rendkívüli csereprogramot a női atlétákra vonatkozóan. Továbbá európai finanszírozást kell biztosítanunk az olyan szervezetek számára, amelyek az esélyegyenlőséget próbálják megvalósítani. A, várom az észrevételeiket, hogy kiegészítsük ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeminszki asszony. Most pedig Lunacek asszony következik. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm az előadónak is ezt a tervezetet, amelyet ismertetett most. Nagyon nagyra értékelem, és mindazt, amit elmondott, azt határozottan támogatom, lévén, hogy magam is foglalkoztam sport tevékenységek megszervezésével hazámban. Szeretnék néhány további megjegyzést hozzáfűzni az elhangzottakhoz, de majd módosításokat is előterjesztek. Azt hiszem, hogy egy valami, amit a Kulturális Bizottságnak javasolnunk kell, az az, hogy az Európai Parlament 2002-es állásfoglalására hivatkozzon, mert az nem is tudom, hogy mi volt annak a pontos címe. 2002-es állásfoglalás volt ez a nők és a sport kapcsolatáról. 2002 280-as állásfoglalás volt ez. Nagyon fontosnak tartom mindazt, amit elmondott, amikor azt említette, hogy hogyan tudjuk a nők részvételét előmozdítani a sportszervezetek vezetőségében. Tudjuk a vállalatok köréből, hogy ez persze nem működik mindig, Úgyhogy jó lenne, ha említést tehetnénk a pozitív példákról, illetve a bevált gyakorlatokról. Illetve arra is ki kell térnünk, hogy hogyan tudnánk ezt ösztönzők által előmozdítani. A női hálózatokra is ki kellene térnünk, hiszen ezek keretében a nők egymást támogatják. A javaslat kettes pontjában említi, hogy a nők és a férfiak kiegyező képviselet egyik nem arányában sem csökkenhet 30% alá. Úgy gondolom, hogy nem lenne szabad 40% alá esnünk. Én ezt tartom elérendő célnak, hiszen hogyha eleve csökkentjük ezt az arányt, akkor azt amúgy se fogjuk elérni, tehát egy picit magasabbra kellene tennünk a lécet. Amit nagyon fontosnak tartom, az a testnevelés, amelyet említett, illetve az, hogy hogyan tudják az iskolák, illetve a sport szervezetek a sport iránt érdeklődő nőket támogatni, amikor felnőnek, hiszen gyakran, amikor a testnevelési órákon ugye a nők, a lányok mindenfajta sportot űznek, a labdarúgástól kezdve, aztán később viszont ezen sportok gyakorlásával, hogy az ember izzad, és elveszítik az érdeklődésüket a fiatal lányok az ilyen sportok iránt, aztán egy későbbi korban ismét sportolnak, de a kérdés az, hogy hogyan tudjuk fenntartani az érdeklődésüket a sport iránt. És amit szintén nagyon érdekesnek tartottam szülővárosomban, Bécsben, Ausztriában, az az, hogy a közlétesítmények, amelyek a legfiatalabbak, a gyermekek számára rendelkezésre állnak, ezeket gyakran a fiúk használják, akik ott fociznak, vagy kosárlabdáznak. Voltak tehát különböző kezdeményezések annak előmozítására, hogy a nők, hogy a lányok is használják ezen létesítményeket, és a fiúkat arra próbáljuk ugye ösztönözni, hogy a lányokat is engedjék, hogy ők is használják ezen sportlétesítményeket. Persze tudom, hogy a szöveg nem szabad, hogy túl hosszúra sikeredjen, de például a hatos pontban említi, hogy felhívja a bizottságot és a tagállamokat, hogy alakítsanak ki olyan intézkedéseket, amelyek segítségével a női sportolók összeegyeztethetik a család életüket a hivatásos sporttevékenységükkel, én szeretném hangsúlyozni, hogy itt a férfiakat is meg kell említeni. Persze a nők számára a helyzet mindig nehezebb, de azért vannak olyan férfi atléták is, akiknek gyermekeik vannak, és mondjuk a családjukkal szeretnének maradni, tehát őket is támogatnunk kellene. Ez lenne az egyik módosításom. Szeretnék megemlíteni ezen kívül néhány létező kezdeményezést. Van egy kezdeményezés a fair play-jel kapcsolatban, ugye a homofóbiával és az idegengyűlölettel szemben. Ez egy diszkriminációval kapcsolatos téma, és a sport szurkolókkal kapcsolatban is történtek már hatásos kezdeményezések. Aztán ugye a nők szerepét a médiában támogatni kell, például az alpesi sí hazámban ugye nagyon fontos, jelentős tevékenység, és láthatjuk, hogy a nők ugye nyernek, a férfiak elveszítik, vesztenek, de aztán a sajtó arról cikkez, hogy miért veszítettek a férfiak, és a női győztesekről legfeljebb egy kis fénykép tájékoztat. Nem tudom, hogy a jelentésben van-e hely, hogy ezt is megemlítsük, de úgy gondolom, hogy ezen dolgoznunk kell még. És még valami, amit fontosnak tartok, a migráns lányok helyzete az iskolákban. Tapasztalhattuk azt, hogy például vagy a szülők, vagy ők maguk ugye nem engedik, hogy részt vegyenek különböző sporttevékenységekben, például az úszásban, de azt hiszem, hogy támogatnunk kellene ezeket a lányokat, hogy ők is részt vegyenek az ilyen fajta testnevelésben, hiszen a testnevelés megtanítja az embert arra, hogy hogyan élvezze a mozgást, illetve a ez, ez nagyon fontos, és ezek lennének egyelőre a megjegyzéseim, majd persze módosításokat is előterjesztek. Köszönöm. Mrs. Lunacek. Köszönöm szépen, Lunacek asszony. Figurédo asszony, parancsoljon. Obrigada. Köszönöm, elnök asszony. Számos dolgot megemlítettek már a kollégák, amelyekkel mind egyetértek. Én mindössze két dolgot szerettem volna még hangsúlyozni. Az egyik a diszkriminációval kapcsolatos, amely a női atlétákat is sújtja. Például hazámban is, ugye a ha, egy ugyan, ha ugyanazon sportágról van szó, akkor a díjazás a férfiak esetében magasabb, mint a nők esetében. Itt is határozottan fel kell lépnünk az ilyenfajta helyzetek ellen, hiszen tudom, hogy ez más országban is előfordul. A média mellett ugye a diszkrimináció más területeken is megjelenik, és például a nők, a sikeres nőket is sújtja. Ott van például ugye a díjak esete. Ez nagyon fontos véleményem szerint, és ezt hangsúlyoznunk kellene és azt is meg kellene néznünk, hogy hogyan tudjuk felhívni a figyelmet a 2002-es állásfoglalásra, ahol mindenről már említést tettünk, illetve milyen intézkedéseket hozhat az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a bevált gyakorlatokat előmozdítsa. Mert úgy vélem, hogy előterjeszthetünk itt bizonyos javaslatokat, hogy fellépjünk ezen nagyon súlyos helyzettel szemben, mert ez különböző területeken még mindig fennáll. Természetesen ösztönözni, kezd, ösztönözni kell a sport tevékenységekben való részvételt, és mindezt az iskolában kell elkezdeni, amikor a gyerekek részt vesznek ugye a testnevelési órákon. Támogatni kell a lányokat, a fiatal lányokat, hogy fellépjünk ezen diszkriminációval szemben, hiszen számukra sokkal nehezebb a sporthoz való, a sportban való részvétel. Mert ha nem kezdjük már a sporttevékenységekben való részvételt a gyermekkortól kezdve, akkor később sem fogunk tudni felszámolni az ilyenfajta diszkriminációt a társadalomban. Tehát ez a kérdés, hogy ugye nagyobb figyelmet szentelünk a sportnak, illetve a gyerekeknek a sportban való részvételének, ezt már az iskolában el kell kezdeni, és az állam olyan politikákat kell, hogy kidolgozzon, amelyek által támogathatja ezen területeket. Természetesen nem pusztán az elit sportot kell támogatnunk, hanem az általános sportot, hogy a lakosság egészen részt vehessen az ilyen sport tevékenységekben. Egyéb dolgokról már említést tettek a kollégák, de egyetértek azzal, hogy ki kell egészíteni ezt a javaslatot. Én is előterjesztek majd módosító indítványokat, és remélem, hogy az előadó majd ezeket figyelembe veszi. Köszönöm. Figurédó, mi... Köszönöm szépen, Figurédó asszony. Tarabella úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevő asszonynak a munkájáért, és szeretnék néhány pontra kitérni. Azt gondolom, hogy rendkívül jó jelentés készült, sajnos nem tudtam itt lenni a tegnapi vitán, amikor a sport esetében a fiatalok bűnözéséről volt szó, és azt gondolom, hogy kevésbé vagyok szigorú, mint más kollégák. Ami a fiatalok bűnözését illeti, ezzel összefüggésbe lehet hozni azt, hogy erősödik a sport népszerűsége fiatalok körében. Hát a sportban a videójátékokkal ellentétben eh, egy csapat tagjaként kell helytállni, mindegy, hogy futballról, kosárlabdáról van szó, és hogyha valaki kiesik, mert eh, beteg, akkor is ki kell állni a csapat mellett. Azt gondolom, hogy ez feltétlenül értéket képvisel. A bíró véleményét is tiszteletben kell tartani, de ez nem mindig van így. A, az angol száz országokban tiszteletben tartják a bírót, és az autoritás gondolatát fontos lenne tovább továbbvinni. Léteznek szankciók is. Azt gondolom, hogy a sportnak jelentős feladata van. Ha megnézzük most, hogy mi történik a női fotballvilágbajnokságon, a fél időben Olaszország, Svédország kiesett, és Franciaország is, ez nagyon sajnálatos. De Németországban Németországban a fotball látható volt, de más országokban ez nem mindig van így. Mert hát, hogyha inkább effektorfénybe került volna a női fotball, mint mondjuk a férfi futball, akkor lehet, hogy nagyobb népszerűségnek örvendene. A fotballt nem hozzák összefüggésbe feltétlenül a női játékosokkal, de lehet, hogy ezt meg lehetne változtatni. Ami uh, a profi sportolók teljesítményét illeti, például Björn Borgot, Björn Borg példát mutatott 14 éven keresztül jelentős díjakat kapott, és sokáig pingpongozott, utána kezdett el teniszezni. Több millió ember számára, több millió fiatal svéd számára mutatott példát, Őt további e, svéd sztárok követték, tenisztárok, e, Belgiumban Klim Kleist például. A tenisz e, nagyban felkelti a média érdeklődését, sokat tudósítanak róla, de vannak más típusú sportok is, amelyeknél ez nem így van. Vannak fiatal sportolók is, akik szintén példát mutatnak, például a teniszben. Hogyha valaki teniszbajnok, akkor ő modellt is jelenthet az új generációk számára. A nyolcas ponttal kapcsolatban van még egy megjegyzésem. Itt osztom a bizottság véleményét, miszerint a tagországokat fel kell szólítani arra, hogy infrastruktúrális projekteket társfinanszírozzanak, olyan projekteket, amelyek a nőkre szabottak. Óvaintenénk attól, amikor az hangzik el, hogy a lányok és a fiúk nem sportolhatnak együtt, néha ennek vallási okai vannak, de ez nem elfogadható, tehát oda kell erre figyelnünk. Jelenleg válság van, meg kell találni a finanszírozás eszközeit, és nem szabad pazarolni a pénzt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tarabelló úr. Mielőtt Esztrál asszonynak adom meg a szót, én magam is néhány gondolatot szeretnék megfogalmazni. Tarabella úrnak köszönetet szeretnék mondani azért, hogy Svédország eh, teljesítményét a az elődöntőben kiemelte. A következőt szerettem volna vitára felvetni, és mások is kitértek erre a témára. A sportmozgalom a legnagyobb mozgalom, nemzeti mozgalom minden tagországban, és ezt nem lehet elég gyakran hangsúlyozni. A sport mindenütt fontos, illetve a sportnak felelőssége van. Azokért a kérdésekért is, esélyegyenlőségért például, amelyekkel mi is foglalkozunk, és az én elképzelésem csak asszony gondolataihoz is kapcsolódnak. Nagyon sokat foglalkoztam 6-8-12 éven keresztül a sportmédiával, és az ember elgondolkodik arról, hogy a sportszövetségek mit tehetnének, annak érdekében, hogy megelőzzék a 13-14-15 éve létező médiák abba hagyják a sportaktivitást, illetve a sportolók abba hagyják fiatalkorban a sportaktivitást, illetve csak szemlélőkké váljanak. Ez pedig probléma a sportszövetségek számára. Nagyon gyakran tréninget folytatnak és gyakorlati dolgokkal foglalkoznak, de gyakran úgy mutatják be ezeket, hogy a fiúkat részesítik előnyben, és nagyon gyakran eh, megnehezítik a médiák helyzetét is. Jó lenne megnézni az összefüggéseket. Hogyha arról beszélünk, hogy nem csak a csúcsportot kell kiemelni, hanem a fizikai aktivitást, a közösségi összetartozási érzést. Az ember kitombolhatja magát, hogyha a fizikai mozgást végez. A médiának igenis jelentős felelőssége van, annak érdekében, hogy máshogy közvetítse a különböző sportfajtákat. Vannak olyan országok, ahol bizonyos sport ágazatok inkább csúcsidőben kerülnek bemutatásra, ha például a női futball csúcsidőben sugározzák, közvetítik, akkor nagyobb az érdeklődés is. Nem szabad megfeledkeznünk továbbá arról, hogy a sportolók, a sportoló nők, a szövetségek nyomás alá helyezik, hogy hogy nézzenek ki. Például a teniszszövetség, a Nemzetközi Teniszszövetség előírja azt, hogy rövid szoknyában kell teniszezniük a nőknek. És a női fotball csapatok, csapatokban szintén hasonló a helyzet, bizonyos szabású fotballmeszt kell, hogy viseljenek a nők. Fontos megakadályozni azt, hogy a nőket ne tehessék szexuális tárgyakká ezáltal. Ezt nem szeretnénk feltétlenül leírni a jelentésben, de én ezt el szerettem volna mondani, hiszen mindannyiunknak felelőssége van, és igenis protestálnunk kell, hogyha megpróbálják az említett aspektusok által a nőket szexualizálni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Egyetértek mindazzal, ami elhangzott és szeretném megragadni az alkalmat és gratulálni az előadónak, mert azt hiszem, hogy kitűnő munkát végzett. Csupán három megjegyzéssel szeretném hangsúlyozni az eddig elhangzottakat. Először is ez önmagában a testneveléssel kapcsolatos, a testmozgással. Ez egyfelől szükséges mindenki számára, teljesen függetlenül a kortól, a nemtől, a társadalmi, gazdasági hovatartozástól. Mindenképpen egészséges a testmozgás. A második megjegyzésem a profi sportolókra, atlétákra vonatkozik, főleg a női atlétákra. Tapasztaltuk ugye, hogy még olimpiai bajnokok is nehézségekkel ütköznek szembe, amikor vissza akarnak térni a normális életbe. Úgy gondolom, hogy oda kell figyelnünk az ilyen helyzetekre, és meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk megkönnyíteni számukra azt, hogy az aktív munkavállalásba visszatérjenek. Például pedagógiai funkciót láthatnak el, átadhatják ismereteiket a fiatalabbaknak, az iskolákkal együttműködhetnek, hogy ott ösztönözzék a fiatalokat arra, hogy sportoljanak. És így mindenképpen felhasználhatjuk az ő ismereteiket. A következő megjegyzésem pedig az a kapcsolatos, amit Figéredo asszony mondott el a díjakkal kapcsolatban. Szeretném hangsúlyozni, hogy az, ami ugye a diakkal történik, ez hasonló a bérezésbeli különbségekhez hiszen a nők átlagban 18%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak, holott ugyanazt a munkát végzik el, ugyanazon munkáért, ugye az Európai Unióban kevesebb fizetést kapnak, a díjak is kisebbek a nők esetében, holott ugyanazt a sporttevékenységet végzik, mint a férfiak. Ezen lehet változtatni. Megemlítenék egy példát, hogy mi történt velem amikor Szintra város polgármestere voltam, és a és egy bajnokságot, bajnokságot szponzoráltunk Szintrában, amely Szintrában kezdődött, és Aveiro városában végződött. Anyagilag támogattuk ugye ezt a bajnokságot, és megállapítottam azt is, hogy a nők esetében a díj gyakorlatilag fele volt annak, amit a férfiak kaptak. És én azt mondtam, hogy így én nem tudok szponzorálni, nem tudok támogatni egy bajnokságot, hiszen itt egyértelmű diszkriminációnak vannak kitéve a nők. Ez világszerte nagy felfordulást idézett elő, de mivel ennek a bajnokságnak a támogatása fontos volt, ezért a szabályzatot is megváltoztatták. Gyakorlatilag ez volt az első alkalom, hogy interneten megjelentünk, hiszen az atléták ugye az interneten megjelentették a fényképemet ezzel a döntéssel, mert nagyon fontosnak, példaértékűnek tartották ezt. És néha bizonyos gesztusokkal vagy határozott állásfoglalással az ember a maga szintjén nagyon sok mindent elérhet, nagyon sok mindent megvalósíthat, és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a helyzetet megváltoztassuk. Úgy gondolom, hogy ajánlhatjuk azt az Európai Bizottságnak, hogy ne fogadja el azt, hogy bármilyen fajta szabályzat hátrányosan megkülönbözteti a nőket, mert ez nem elfogadható, és ez ellentmond annak, ami magában a szerződésekben is szerepel, ez diszkrimináció, és éppen ezért elfogadhatatlan. Ezt az ajánlást szerettem volna megfogalmazni, és azt hiszem, hogy a tapasztalatom jó eredménnyel szolgált. Köszönöm szépen, Estrella asszony. Most a bizottságnak adjuk meg a szót, parancsoljon. Elnézést, a másik oldalon ülök. Elnézést, hogy ide ültem. Köszönjük szépen. Nagyon jó most utálni a sporttal kapcsolatos jogokra, hiszen transnacionális projekteket eh, gondolkodunk, és szeretnénk a nőket vezetői pozícióba juttatni a sportban is, és azt gondolom, hogy ez a fellépés magában foglalja az összes többi aspektust, amelyet a parlamenti képviselők megemlítettek, hiszen ez jelentős probléma a sportban. Vazilió asszony, a biztosom, több alkalommal hangsúlyozta azt, hogy fontos a fellépés, különösen a kormány szinteken való képviselet, ami a sportokat és a sportszövetségeket illeti. Az EVS, az Európai Női Sport Szövetség Londonban összeül, és Blatter úrral, illetve Roha úrral szeretnének tárgyalni a nők képviseltségéről a sport pozíciókban. Pontos a finanszírozás kérdése, és örülök annak, hogy az elmúlt héten a sport belekerült a bizottsági javaslatba, a több éves pénz, pénzügyi keretbe is. A sport része lesz ennek az új pénzügyi keretnek, és akkor majd megvalósíthatjuk a, az összes projektet, amire javaslatot tettünk. Sok munkánk van, és világos a bizottságon belül, hogy együtt kell dolgoznunk a sportmozgalomban is, ez egy autonóm mozgalom. Végezetül pedig hangsúlyozni szeretném azt, hogy a projekteket értékelünk most, amelyeket támogattunk az előkészítő fellépések keretében a sportban, és ez az anyag azt gondolom, hogy a szakbizottság érdeklődését is felkeltheti. Az olimpia projekt eredményeire értünk ki ebben. Az esélyegyenlőség feltüntetése került, és szeretnénk az önök véleményét is hallani ebben a témában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden megjegyzésért hálás vagyok, ezeket nagyon értékesnek találom, és mindazzal egyetértek, ami elhangzott. A véleményt természetesen ennek megfelelően fogom átdolgozni, várom a módosító indítványokat, és köszönöm szépen a vitát. Köszönöm szépen, Szeni színasszony. A módosítók benyújtásának határideje augusztus 29-e 17 óra. Szeptember 15-én szeretnénk majd szavazni. A Kulturális Szakbizottságban pedig október 5-én lesz szavazás. A következő napi rendi pont a 16-os az egyedülálló anyák helyzete. A jelentéstevő Matera asszony már korábban folytattunk egy előkészítő jellegű vitát a szakbizottságban. Most a különböző módosító indítványokat kell ellenőriznünk, és örülök annak, hogy ismét megadhatom a szót Matára asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak. Nagyon aktívan hozzájárultak a jelentéshez. 164 módosítót kaptunk, és az árnyék jelentéstevőknek is köszönetet szeretnék mondani. Ők bilaterális találkozókon is jelen voltak van még néhány olyan árnyékjelentéstevő, akivel eddig nem volt alkalmam egyeztetni, de azt gondolom, hogy világos a téma, 11 kompromisszus mód, kompromisszumos módosítót tudtunk kidolgozni. Szeptember 15-én lesz majd Strasbourgban a szavazás. Ami a kompromisszumokat illeti, megpróbáltam konkrét eh, intézkedésekre összpontosítani ami az egyedül álló anyákat illeti. Megpróbáltam a rövid jelentést készíteni, tartalmi szempontból jó jelentést, amely konkrét intézkedésekre tesz javaslatot. És csak olyan esetekben rövidítettem a jelentést, ahol a módosítók túlmentek a jelentés keretein. A módosító indítványok ugyan jók voltak, és az egyedülálló apák helyzetére is kitértek, de a elnök hogy már emlékeztetett arra, hogy már folytattunk vitát a legutóbbi alkalommal a szakbizottságban, és ön is határozott véleményt képviselt, és ragaszkodott a jelentés fő témájához, hiszen ez a jelentés címe is egyedülálló anyák helyzete téma. Jó módosítóindítványokat kaptam, de azokra nem tudtam tekintettel lenni, amelyek az egyedülálló apák helyzetéről számoltak be. Lehet, hogy majd másik jelentés kapcsán, más állásfoglás indítvány kapcsán kitérhetünk erre a részre, amikor az egyedülálló szülőkről lesz szó, mindegy, hogy anyák vagy apák. Világosan és röviden próbáltam megfogalmazni. Szeretném, szeretnék tartalmas dokumentumot kidolgozni, Éppen ezért nem veszem figyelembe azokat a módosítókat sem, ahol a megelőzésről van szó. Szeretnénk megoldásokra javaslatot tenni, és nem a megelőzés a téma, természetesen fontos a megelőzés, én ezt nem is szeretném vitatni, de nem tudtam figyelembe venni ezeket a módosítókat, amikor a fogamzásgátlókról volt szó, illetve a vállások elkerüléséről. Az egyedülálló anyákat szeretnénk támogatni. Természetesen fontos, és más árnyék jelentéstevők is osztoztak ebben a véleményben más akciókból, Fontos azon dolgozni, hogy javítsuk a kapcsolatokat a másik nemhez. Az iskolában is felvilágosító munkát kell végezni, és emlékeztetnék arra, hogy itt egy olyan tematikával van dolgunk, amely átmeneti jellegű. Az egyedülálló anyák előbb vagy utóbb az életciklusban új partnert találnak, és éppen ezért új családot alapíthatnak, új magot. Éppen ezért beszélünk itt átmeneti jellegű intézkedésekről. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, Matera asszony, Gurmai asszony, parancsoljon! Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani az jelentéstevőnek a munkájáért. Azt gondolom, hogy átfogó képet kapunk, kaptunk az egyedülálló anyák nehéz helyzetéről, illetve problémáiról. A család koncepciója jelentős változásokon ment keresztül mindenütt a világon, Európában is. Európa sem képez kivételt, és világosra vált ez az elmúlt években is. Fontos, hogy ezek a nem klasszikus jellegű családok sem kerüljenek ki a körből, és egy egyedülálló anya gyermekével családnak minősül, tehát fontos ezt is világosan látni. Sokan Tudjuk azt, hogy mennyire nehéz a magánéletet a szakmai kötelezettségekkel összhangba hozni, éppen ezért készült el a Gender Equality Roadmap is. Hogyha mind a két szülő jelen van, akkor látnunk kell azt is, hogy mennyivel nehezebb például az egyedülálló anyák helyzete. A kétszülős családok helyzeténél. Ennek több vetülete is van, a munkaerőpiachoz való nehéz hozzáférés, gyermekmegőrzési lehetőségek keresése, a fizetésbeli különbségek, és ezek később a nyugdíjakban is megnyilatkoznak. A gyakorlati pszichológiai és pénzügyi aspektusokon túl az egyedülő álló anyák gyakran élik meg a diszkriminációt, kiségben gondolkoznak róluk, és felelőtlen nőknek bélyegzik meg őket. Azt gondolom, hogy a mi feladatunk és felelősségünk, hogy a, ezen típusú sztereotípiák ellen küzdjünk, és tegyük kevésbé nehézé az egyedülálló anyák helyzetét. A jelentés erre összpontosít. Hát nem mondom, hogy mindez könnyű, hiszen ez sosem lesz könnyű. Mint említettem, a jelentés jó alapja a munkánknak, hiszen fontos látni azt mindig, hogy mi is képezi a munka alapján. Én magam és a frakcióm, örülök annak, hogy már Tarabella is itt van, és Edith Estrella is. Szeretnék néhány plusz pontra is kitérni, további aspektusokra is kitérni, amelyek megjelennek a módosítónkban. A jó minőség, a megfizethető, hozzáférhető gyermek ellátási intézmények szükségességet a tagországokban. A nők könnyebben hozzáférnek a munkaerőpiachoz, hogyha tudják azt, hogy odafigyelnek, vigyáznak a gyermekeikre, amíg ők tanulnak. Például az egyedülálló anya, anyák nem szabad, hogy kikerüljenek a munkaerőpiacról, ha gyermekük van. Tehát fontos, hogy a két terület összeegyeztethető legyen, ezért beszélünk a munka és a család összeegyeztethetőségéről, és a megfizethető gyermek eh, ellátó intézményekről. Fontos a rugalmasság is, azért, hogy az egyedülálló anyák eh, a két feladatot jobban összetudják ezt összeegyeztetni, összetudják egyeztetni. Éppen ezért a vállalatok fontos, hogy ösztönzőket építsenek be a rendszerükbe, illetve a hát tagországoknak is felelősségük van. A pénzügyi problémák is terhet jelentenek, különösen a gazdasági válság idején a legkönnyebb mindig a nőknél kezdeni a megszorításokat. A szegénység nem magától megoldódó probléma, és a nőket jobban érinti, mint a férfiakat, és az egyedülálló anyákat különösen de a szegénység újra termelődik, és ezt a gyermek is átveszi, tehát itt egy ördögi körről van szó. Amikor az anya nyugdíjá, nyugdíjas évében nem tud kijönni a nyugdíjából, akkor ez is súlyos következmény. Például azért, mert nem jó minőségű munkát, jól felfizetett munkát végzett abban az időszakban, amikor egyedül kellett ellátni a gyermekét, és feltétlenül támogatnunk kell ezeket az, ezeket az anyanyákat. A Barbara jelentése tanúbizonysága annak, hogy igenis fontos ez a téma, különböző kompromisszumos módítókat sikerült kidolgoznunk, minden frakció bekapcsolódott ebbe, és bizakodó vagyok, hogy ezt a rendkívül jó jelentést meg fogjuk szavazni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, illetve hozzájárulását a kompromisszumokhoz. Köszönöm szépen. Mrs. Gomai, Mrs. Estrella Köszönöm, Gurmai asszony, Estrella asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én magam is meg szeretném köszönni a jelentéstevő munkáját, aki kitűnő munkát végzett. Ugyanakkor az egyik módosító indítványomat védelmembe szeretném venni amelyet a jelentéstevő asszony nem támogatott. Ez pedig arról szól, hogy az gyermeküket egyedül nevelő apák számára ugyanolyan jogokat biztosítsunk, mint az egyedülálló anyák, anyák számára. Pontosan ismernek engem már hosszabb ideje, és tudják, hogy mit gondolok a családról, de ugyanakkor konzisztensnek és logikusnak kell lennünk, és mindenfajta diszkrimináció ellen fel kell lépni. Az anyaság és az apaság számomra ugyanannak az érmének a két oldala. Ezt az álláspontot képviseltem már a szülői szabadságról szóló irányel vitájában is, és itt is a sikra szálltam az apasági szülői szabadság mellettem, és úgy gondolom, hogy ha az egyedülálló anyákról beszélünk, akkor nem hagyhatjuk ki az egyedülálló apák kérdését sem. A egy szülős családok jól lehet javarészt egy anyából és egy gyermekből állnak, de ennek ellenére vannak olyan egy szülőből álló családok, amelyek egy apából és egy gyermekből, vagy több gyermekből állnak. És minthogy a világ már csak ilyen, ezért azt szeretném kérni a szakbizottságunktól, és egyben a jelentéstevő asszonyunktól, hogy támogassa az erre vonatkozó javaslatomat, módosító idétványomat, hiszen ez megfelel mindannak, amit már mindig is mondtunk, hangoztattunk, és ami egyébként szerepel is a szüldői szabadságról szóló irányelvben. Mi több, ez a fellépés a mindenfajta diszkrimináció ellen való harc része. A társadalomban meglévő gender sztereotípiák ellen kell fellépnünk, mi szerint, hogy mondjuk az anya, a, a nő az anya, és a HTB, és nem munkavállaló, de ugyanakkor az ellen a sztereotípia kellett is, ellen is küzdenünk kell, hogy az apa soha nem lehet gyermekét egyedül nevelő apa, már pedig ez megtörténik a társadalomban. Nos, mindennek fényében kérem a jelentéstevőt, hogy vegye figyelembe, hogy azáltal, hogyha az egyedülálló apákról szólunk a jelentésben, semmiképpen sem lépünk túl a jelentés hatáján. Mi több úgy gondolom, hogy ez nagyobb tekintélyt biztosítana számukra a jövőben, hiszen jobban tudnánk képviselni a nők jogait, akkor, hogyha fellépünk a férfiak jogaiért is. Köszönöm szépen, Eszterella asszony. Parvanova asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, állnak asszony. Matér asszonynak meg szeretném én is köszönni a jelentés tervezetet, és köszönöm a kitűnő együttműködést is Tegnap találkoztunk, megvitattuk a kérdéseket, és nagyon nagyra értékelem az ő megközelítését, hogy igyekszik a legjobb megoldásokat megtalálni. De ugyanakkor valószínűleg a koordinátorok ülésén hibáztunk, amikor azt mondtuk, hogy csak az egyedülálló anyák jelentéséről legyen szó, sokkal inkább az egyedülálló szülők jelentésévé kellett volna ezt tenni, és sokkal nagyobb rugalmasság lett volna, és éppen ezért nagyra értékelem a jelentéstevő azon erőfeszítését, hogy legalábbis a preambulum bekezdésekben említést tegyünk a gyermeküket egyedül nevő, nevelő apákról, és akkor esetleg a legközelebbi idő, jövő évtől kezdve már tényleg egyedülálló szülőről beszélhetünk. Nos, amikor egyedülálló anyáról beszélünk, és nem akarom megismételni, amit Gurmai Zita mondott a gazdasági kapcsolatokról, illetve arról, hogy a tagállamok hogyan kezelik ezt. Nos, hát ezzel kapcsolatban hangsúlyozni szeretném, hogy a tagállamokat arra kell kérnünk hogy együttműködésben az Esélyegyenlőségi Intézettel az egyedülálló anyag helyzetét vizsgálják meg, cseréljék ki tapasztalataikat, és mutassák meg egymásnak a legjobb gyakorlatokat, melyek beváltak náluk. Úgy gondolom, hogy ez hozzájárulna a esélyes, esélyegyenlőségi intézet munkájának javításához, és javítaná a társadalomban élők helyzetét. Végezetül pedig mindazok után, amit elmondtam idáig. Még valamit hozzá szeretnék tenni. A jelentésben külön kellene foglalkozni azzal a kérdéssel, nem csak azzal, hogy hogyan törődjünk a már várandós fiatal anyák vagy terhes nők szerepével, hanem hogyan dolgozzunk együtt, mit tegyünk, a korai terhesség elkerülése érdekében felvilágosító programok az iskolákban, hogyan kerülhessük el a kikényszerített házasságokat, hiszen a törvény tiltja, hogy a kiskorúakat a gyermekszülésre kényszerítse bárki, család vagy rokonság, de ennek ellenére tudjuk, hogy nem egy tagállamban ez a gyakorlat ezek lettek volna az észrevételeim, és remélem, hogy elég idő áll rendelkezésünkre, hogy a jelentés tervezetről alapos vitát folytassunk, de bízunk benne, hogy a jó együttműködés megmarad. Köszönöm. Köszönöm, Parvanova. Asszony, most pedig Vilva eh, asszony kap szót. Sí, gracias, presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Nem akarom megismételni azt, ami már elhangzott, csak szeretném hangsúlyozni, hogy mi húzódik meg az általunk benyújtott módosító indítványok mögött. Először is ugye az anyák megbélyegzése, illetve az egyedülálló anyák rossz helyzete megváltozhat persze az Európai Unióban, de nagyon sok európai ország van, sőt régió is, ahol nagyon haladó szellemű a szabályozás, és már nem ilyen a helyzet. Másfelől pedig úgy gondolom, hogy eh, ennek az elképzelésnek felelnek meg a módosító indítványok, és eh, megnézhetjük például, hogy eh, vannak országok, ugye, ahol a gazdasági fejlettség magasabb, és vannak olyan nők, ahol, akik igenis egyedül felvállalják az anyasságot. Tehát ez nem meglepő. Vannak olyan országok, ahol a nők tudatosan vállalják az anyasságot egyedül, mert anyagi <clears throat> helyzetük ezt lehetővé teszi, képesek és hajlandók is egyedülálló anyák lenni. Másfelől pedig, ami azt a szakbizottság, illetve az <clears throat> Európai Parlament nézőpontját illeti, bátrabb állást kell foglalnunk, hiszen nem maradhatunk meg olyan intézkedéseknél, amelyek elmaradnak egyes tagállamok intézkedéseihez képest. Éppen ezért másfajta családokat is meg kell vizsgálnunk, olyan családokat, amelyeket jó néhány tagállam jogszabályai elismernek, úgyhogy nem hunyhatunk szemet ezen realitás felett. Ami pedig az apák, a szülők helyzetét illeti, a 15-ös, 52-es módosító indítványok pontosan kitérnek az egyedülálló apák helyzetére, hiszen az ő helyzetük a következő. Az egyedülálló apák, vagy azért, mert ugye homoszexuálisokról van szó, vagy azért, mert úgy döntöttek, hogy örökbe fogadnak egy gyermeket, ugye mindannyian ismerünk ilyen helyzeteket, őket nem ismerik el, egy kisebb fajta közösségről van szó, és minden bizonyal a társadalom is kevésbé figyel oda mm, az ilyen helyzetekre, és kevésbé becsüli meg őket, mint az egyedülálló anyákat. Azt hiszem, hogy erre mindenképpen oda kell figyelnünk a kompromisszumokban is, és meg kell fontolnunk, hogy ezen módosító indítványokat csak a preambulum bekezdésekbe építjük be, és talán a jövőben majd egy másfajta kezdeményezést is kidolgozunk, amelyben őket is már beépítjük, vagy már most ebben a jelentésben ki kell térnünk az egyedülálló anyák és apák helyzetére. Úgy gondolom, hogy erről érdemes vitáznunk, de a módosító indítványunk ebbe az irányba mutatnak, hiszen másfajta családok is léteznek, amelyeket tanulmányoznunk kell a tagállamokban, ahol már elismerik ezeket, és az Európai Parlament nem maradhat el ettől, hanem éppenséggel elősként kell fellépnünk, meg kell előlegeznünk azt, ami majd Európában megtörténik, és azt hiszem, hogy nem lenne jó, hogyha nem vennénk figyelembe a realitás egészét, kivéve persze, ha esetleg később egy másfajta jelentésben kitérünk majd a realitásnak ezen elemeire is. Köszönöm. Tak, Mrs. Bilbao. Köszönöm, Bilbao asszony. Most meg pedig megadom Matára asszonynak a jelentéstevőnek a szót. Kérem, kommentálja az itt elhangzottakat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni minden kollégának, aki felszólalt, az árnyék jelentéstevőknek, hiszen így sikerült egy minnyájunk által elfogadható jelentéstervezetet elfogadni, amelyet egységesen tudunk majd támogatni a plenárisan. Egy nagyon fontos kérdésről van szó, és nagyon fontos, hogy támogatást élvezzen. Egyet érve, értek Gurmai asszonynal, Eszterella asszonynal a tekintetben, hogy a ugyanazon érmek két-két oldaláról van szó az apaság és az anyaság tekintetében is, hogy nem szabad diszkriminálnunk, hiszen mindenkinek ugyanaz a joga van, a, a, a egyedülálló apák is ugyanazzal a joga rendelkeznek, bár kis százalékot képviselnek Európában, de akkor is ugyanezekkel a jogokkal rendelkeznek, de nem ebben a jelentésben kell, kell erről a kérdéssel beszélni. Svensson asszony is ezt mondta. Teljesen világos ugyanis, hogy mi legyen a bizottság álláspontja, és ahogyan tegnap már hallottuk, Parvanova asszony említette, hogy Bilbao asszony felvetése volt, hogy a preambulum bekezdésbe kerüljön be ez a szempont, és így eh, valódi ösztönzőt adhatunk a szakbizottságunknak annak érdekében, hogy a gyermeküket egyedül nevelő apákról is jelentést készítsünk. De ez a jelentés a egyedül álló anyákról szól, nőkről akik gyermeküket egyedül nevelik, mind a 27 országban. Tehát, hogyha egyetértenek velem, akkor úgy gondolom, hogy a preambulum bekezdésbe kellene bevenni ezt a nagyon fontos szempontot. Parvanova asszony a jó gyakorlatok átadásáról beszélt, és teljesen egyetértek velem, és figyelembe veszük ezt a figyelembe veszem majd ezt a módosítót is és nagyon fontos a megelőzés is, a szexuális nevelés és felvilágosítás az iskolában. Ebben teljesen egyetértek vele. Azután nézem, hogy még mit jegyeztem le. Például azok a kérdések, amelyeket még meg kell oldanunk, hogy, hogy egy olyan jelentést mutassunk be, amely mérvadó és amely figyelembe veszi a szempontokat, és amelyel persze mindenki egyetért. Hiszen voltak éppen ebben a jelentésben arról van szó, az a célom, hogy minnyáján egyetértsünk valóban minden frakcióban dolgozó kolléganőimmel, kollégáimmal egyetértést szeretnék elérni, mutattam már, hogy kompromisszumkész vagyok, nyitott vagyok a kompromisszumra, és valóban a legjobb megoldásokat szeretném elérni, amely mindenki számára elfogadható. Tehát egy kicsiket lazább vagyok itt, mint a költségvetés tekintetében, és szeptemberben a szavazás során majd még eh, megmutatom, hogy milyen munkát végeztem augusztusban, eh, még majd kérek egy shadow találkozót is, és eh, fontos, hogy legyen időnk, hogy a shadowkkal beszéljünk, de persze azok a kollégák, akik nem shadowk, de valamilyen módon még hozzá szeretnének szólni, azokkal is örömmel tanácskozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Matára asszony. Most pedig egy valamit világosan tisztázni szeretnék. A mi eszmecserénkben nagyon sok vélekedés hangzott el arról, hogy ebben a jelentésben csak az egyedülálló anyákról legyen szó, nem az egyedülálló apákról, vagy pedig az egy szülővel működő háztartásokról. Nos, ne feledjük, van egy bizonyos szabály, amely ránk hárul, hogy egy engedélyt kell beszereznünk, mielőtt egy jelentést írunk. És hogyha egy jelentést szeretnénk megkapni, akkor a jogkörünkbe kell, hogy tartozzon ez a jelentés. Ezért kértük, hogy az egyedülálló anyákról írjunk jelentést. Hogyha azt mondtuk volna, hogy nem, az egyedülálló szülőkről, vagy pedig az egy férfiból, vagy két férfiból álló ház, háztartásokról szóló jelentést szeretnénk írni, akkor nem kaptuk volna meg a jelentést, hiszen túlléptünk volna a saját jogkörünkön, hatáskörünkön. Fontos erről beszélni, hiszen ezt a vitát lefolytattuk, ezt ne felejtjük. Hogy most miért csak egyedülálló anyákról szól ez a jelentés, hát ezért más szakbizottságokban és más kontextusban persze a többi kérdést is felvetettük, de nagyon fontos, hogy a saját hatáskörünket figyelembe vegyük. Nos, tehát, ahogyan a jelentéstevő mondta, szeptember közepén szavazunk és mielőtt lezárom még ezt a napirendi pontot, meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek a munkáját, köszönöm, hogy ilyen ambiciózus, és becsvágyó volt, köszönöm, hogy az árnyék jelentéstevőkkel ilyen szorosan együttműködött, a frakciókkal is. Valóban a legszélesebb körű támogatást szeretnénk elérni. Eszterella asszony azon gondolkozott, hogy vajon a bizottság kérje szót, de azt hiszem, hogy nincs időnk arra, hogy meghallgassuk a bizottságot, sajnos, hiszen még egy további napirendi pont illetve egy második vitát is le kell majd fontatni, hiszen ez a második vita kizárólag a módosítókról, és amikor a jelentésről, magáról nyitjuk meg a vitát, a bizottság is megkapja a szót. Rendben van. Ezzel tehát lezártuk ezt a napi rendi pontot, és már csak egy napi rendi pont marad napi rendünkön, ez pedig az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2010-ben. Jelentéstevünk Sinclair asszony, illetve vélemény előadója kollégáinknak el szeretném mondani, hogy sajnos Sinclair asszony nem tud itt lenni ma. Ezért úgy döntöttünk, hogy talán célra vezető volna, hogy ezt a napi pontot elhalasszuk, és sokkal inkább augusztus 30-án cseréljünk erről eszmét. Ha pedig így áll a dolog, már pedig így áll, akkor elértük az egyebek napirendi pontot, senki sem jelezte, hogy az egyebek alatt felvettéssel szeretne élni, következő ülésünkre pedig augusztus 29-én kerül sor, azután augusztus 30-án is. Nem, Papadopoulos asszony kért szót, parancsoljon. Elnök asszony, én ennek a jelentésnek, a Szinkilár asszony jelentésének az árnyék jelentéstevője vagyok, és csupán azt szeretném bejelenteni, hogy a módosítók benyújtásának határideje augusztus 29-e. Tehát, hogyha 30 en vitázunk a jelentéstervezetről, akkor ne felejtjék, hogy 29 a módosítók benyújtásának határideje. Tehát nem van rossz, hogyha most le tudnánk folytatni a vitát. Egyszerű kérdésről van szó, és nagyon-nagyon szomorú, hogy nem tudott itt lenni a jelentéstevő asszony. Tehát kérem, hogy mindenki olvassa ezt el, és ha módosítója van, akkor augusztus 29-ig, nyújts, 9-ig nyújtsa is be. Uh, Mrs. Lunacek was good. Thank you as well, uh, and thanks Mrs. Papadopoulos. Lunacek asszony, köszönöm szépen, és köszönöm Papadopoulos asszonynak, hogy felvetett ezt a kérdést, mert én a zöldek árnyék jelentéste vagyok, vejű, árnyék jelentéstevője vagyok, um, és nagyon is leszeretném folytatni ezt a vitát, hiszen van ebben a jelentés tervezetben egy-két kérdés, amelyek nem a FAM szakbizottsághoz tartoznak, itt az alapjogok kartájáról van szó, illetve arról a kérdésről, hogy európai vagy nemzeti jog ez. És a megfogalmazás módja, megmondom azt én őszintén, azaz megmondom az őszintét, nem megnyugtató nekem, hogy ez itt szerepel ebben a jelentéstervezetben, és nem tudom, hogy jelentéstevő asszony hajlandó megváltoztatni ezt, vagy sem. Márpedig ezt problémának tartom, hogyha ő ragaszkodik ebbéli véleményéhez, akkor gondolom nem csak az én frakciómnak lesz ezzel problémája. Tehát érdemes volna ezekkel a kérdésekkel vitázni. Lehet, hogy ez nem csak az ő problémája lesz, hanem az egész FAM problémája lesz. Tehát, hogyha elhalasztjuk a vitát, akkor viszont halasszuk el a módosítók benyújtásának határidejét is. Köszönöm szépen, Lunacek asszony! Teljesen egyetértek, valóban helyes volna a módosítók benyújtásának határidejét is elhalasztani. Sinclair azt, hogy nem tud itt lenni, és ezt nagyon-nagyon sajnálom, de egyszerre nem tudott eljönni. Halasszuk tehát el akkor a határidőket is augusztus 30-ára. Ez pedig azt jelenti, tehát augusztus 30-a két órára halasztjuk el a módosítók benyújtásának határidejét. Papadopoulos asszony. Elnök asszony, minden tiszteletem az öné, de nem hiszem, hogy ezzel sokat elérnénk, hiszen hogyha délelőtt lefolytatjuk a vitát, akkor hogy írhatnánk meg a módosítókat, és azt gondolom, hogy esélyt kellene adni a minnyájunknak, hogy meghallgassuk a jelentéstevő asszonyt, és ilyen módon halasszuk, túljuk ki a határidőket mondjuk szeptember 5-ig. Ez pedig lehetőséget adna arra, hogy meghallgassuk a jelentéstől asszony véleményét, és ennek fényében döntsünk. Om det är så att eh, kollegorna Nos, ha kollégák és kolléganők úgy gondolják, hogy célra vezető és helyes volna, hogy a módosítókat ne fordítassuk le, csak angolul bánjunk velük, akkor a határidőt kihal, kitolhatjuk. Ilyen módon megkerülhetjük ezt a problémát, hogyha gondolják. Tehát ne feledjük el, hogy itt egy véleményről van szó, amely egy másik szakbizottság számára készül, tehát nem teljesen mi határozzuk meg a határidőket. Ha egyetértenek ezzel, tehát azzal, hogy a módosítókat nem fordítják le minden nyelvre, hanem csak angolul lesznek olvashatóak, akkor szeptember 5-ében 12 órában maradhatunk, mint határidőben. Úgy tűnik, hogy a kollégák bólintanak, egyetértenek a javaslattal? Nagyszerű. Akkor ezzel döntöttünk. Tehát a módosítók benyújtassanak határidei szeptember 5-e 12 óra. Kedves barátaim! elértük a 19-es napi rendi pontot, bejelentettem a következő ülés időpontját. De van itt még valami, amiről beszélni szeretnék, mielőtt befejezhetjük a mai szakbizottsági munkát. Minden kedves kollégának köszönetet szeretnék mondani, mindenkinek, akik az esélyegyenlőség kérdését szolgálják, illetve mi szakbizottságunkat támogatják. Azt kell, hogy mondjam, hogy igazi privilégiumnak tartom, kivételezett helyzetben érzem magam, hogy itt dolgozhatom önökkel, elkötelezettek, eh, igazi um, lelkes, nagyon lelkesek, a közös céljainkért dolgoznak, tehát ez igazi nagy öröm, hogy itt együttműködhetek önökkel, veletek. És persze mindenkinek nagyon szép, sok pihenést és sok örömet hozó nyári szabadságot is kívánok. Azt hiszem, hogy minél megértük, megérdemeltük ezt. Köszönöm szépen tehát még egyszer mindenkinek. És külön köszönetet szeretnék mondani a titkárság munkatársainak. Olyan fantasztikus munkát végeztek, mindent megtesztek annak érdekében, hogy a szakbizottság jól végezhesse a munkáját. Köszönjük, köszönjük és köszönöm az tolmácsoknak is a munkáját, és a tolmácsok is köszönik, hogy hallgatták őket, és minden jót kívánnak ők is. Tehát találkozunk megint a nyári szünet után, augusztus végén, és további lépéseket teszünk annak érdekében, hogy megerősítsük a nők jogait az Európai Unióban. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm hogy mandátumunk-e részében együttműködhetünk, ezzel a mai szakbizottság ülést lezárom, a koordinátorok persze itt maradnak. Köszönöm.